a halászati bizottság úgy döntött, hogy, az, hogy a tanácsi első olvasat előtt elkezdik az intézményközi tárgyalásokat, ez megfelel az eljárási szabályzat 69D szabályának. Ezzel kapcsolatban a plenáris honlapján találhatnak információt, és eh, amint